Kedves kollégák! Elmúlt 9 óra kezdjük el. Első napirendi pontunk a napirend elfogadása maga. Van-e kérdé, kér, kérés a napirend módosítására? Úgy látom nincs. Akkor elfogadottnak tekintjük. Kettes pont az ülések, korábbi ülések jó, jegyzőkönyvnek jóváhagyása, normális eljárásban. Ha az ülés végéig nincs, nem jelzik, akkor akkor az, hogy ellenvetésük van, akkor elfogadjuk az ülések jegyzőkönyvét. Erre az ülésre elektronikus jegyzőkönyvünk is van, és a jóváhagyásokra pedig külön eljárásunk van, hiszen a két szakbizottságnak nem tervezünk a jobban előrátatlan közösen szervezett ülését. Harmadik pont a elnöki bejelenteni valók. Társelnököm van ma, az Inkó beli kollégám és jó magam. Két pont van az elnöki bejelenteni valók körében. Egyrészt, hogy webstreamen közvetítik az ülést, Üdvözlöm tehát a tévé előtt és a komputerek ülött elő nézőinket Európában. És van egy elektronikus e-meeting site, amelyen elérhető a szakbizottság, minden tagjának weboldala, valamint az ülés dokumentumok is. negyedik pont pedig nem más, mint hogy átadom a társelnökömnek a szót. Köszönöm szépen, Üdvözlöm Önöket! Azért vagyunk itt, hogy szavazzunk a kulturális javak importjáról szóló jelentés tárgyában. Mielőtt elkezdenénk a szavazást, szeretném megadni a szót a jelentéstevőknek. Köszönöm szépen. Még a szavazás előtt szeretnék nyilatkozatot tenni az álláspontom a kapcsolatban. Látják a listán, hogy nincsenek társ előadói állások. Azért, mert ugye jó részt találtunk, nagyon sok, a szöveg nagyon sok részre vonatkozó a jó kompromisszumot és közös álláspontot tudtunk kidolgozni, amely a legfontosabb kérdéseket lefedi. Sajnálatos módon az utolsó lépésekben azonban nem jártunk sikerrel. Ez a szöveg tehát nem optimális. Fontos elemek, amelyek a végrehajtást érintik, félig, csak úgy mond félig készek, szerintem további kijelölésre volna szükség. Ehelyett azonban sajnálatos módon az árnyék előadók a végséges kompromisszumokat e-mailen küldték be, holott volt egy technikai ülés, tehát a benyújtott módosítóinkat félretették. Én nem értettem velük egyet, tehát szerintem sokkal több munkát igényelne ez. Sajnos nem volt a zöld héten árnyék ülés volt, jó lett volna a plenáris hét előtt. Ez részben miattam és az előadó miatt is nem tudtuk megszervezni, ám azt elfogadhatatlanak tartom, hogy azóta engem egyszerűen félretettek, mint árnyék holott én társ előadó vagyok ebben a témában. Társ előadóként az általam képviselt IMKO szakbizottság érdekét kellett volna megjelenítsem, és szerintem ez, ezt a szerepkörömet nem engedték betöltenem. Ezt kérem, hogy jegyezzék le hivatalosan, így módon nem tudom ajánlani a kompromisszumok némelyikét, bár én nagyra tartom őket személyesen, azonban az a folyamat, amiben elfogadták őket, nem tartott tiszteletben a szabályokat, és ez az én általam képviselt szakbizottságot nem tartja tiszteletben nem ok ez arra, hogy félkész gondolatokat öntsünk végleges formába, vagy a jelentéstevő véleményét mindenben elfogadjuk. Mint felelős képviselő nem akarom a többségi akaratot megállítani, vagy, vagy lehetetlené tenni, ám társ, a társadalmi szerepkör nagyon fontos a parlamenti működésben, és ezért fel kell emeljem a hangom. A szakbizottság álláspontját nem lehetett időben beadni, kapkodva kellett ezt a munkát elvégezze, nem tudom ajánlani az elfogadását. Köszönöm szépen, sajnálom, hogy ilyen eljárásnak kellett tanulni lennünk. Nem tudom, hogy a többi jelentéstevő kére szót, nem? Akkor lépjünk tovább a szavazáshoz. Először is, nem? Tessék, szót kér? Mikrofon nélküli felszólalás. Uh, apparently we, we should have a test. Úgy tűnik, hogy tesztelnünk kell a berendezést, a szavazógépeket, úgyhogy mindenkit. Arra kérek válaszoljon arra a kérdésre, hogy szép napunk van-e ma, jó-e az idő. És ezzel megnyitom a szavazást. Még mindig két szavazat hiányzik, már csak egy.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 Yeah. Okay. Is it working, Rózsa? Yeah? Okay, perfect. Működik? Rendben. Nos, akkor, ha mindenki készen áll, akkor a 20-as kompromisszummal kezdjük. Ki van mellette, ki van ellene? Tartózkodás, elfogad. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as módos, módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő, 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 183-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 184-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 85 185-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 186-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ezt ellenőriznünk kell. Tehát a 23-as módosítót fogjuk ellenőrizni. Two more people to vote. Még két szavazatra várunk. Lezárom. Elfogadtuk. 188-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk,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 226-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es módosító nem, ez okafogyottá vált, következik a 31-es kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 28-as mellette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 31. A 31-es okafogyottá vált, ez egy hiba itt, úgyhogy a 40-es következik, még egyszer tehát. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és most 283-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem elutasítottuk, de ezt ellenőriznünk kell. Tehát a 283-asról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 284 mellette. Nem, kiesik, valóban én hibám, mondja az elnök. 285, nem, 36-os, nem, az is kiesik. 286-os következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 287 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 288 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizni fogjuk a 288-ast. Lezárom. Elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mi is következik? 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és most 291-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Következik 294-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 300 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 301 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 302 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 36 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 45-ös kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, következik 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 336 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, következő 50-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasít. Nem, ellenőrizzük. 51-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es kiesik, 27-es mellette ellene még egyszer, 27-es módosító mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell, 27-es. elfogadtuk. Következő, nézzük, csak az kiesik, akkor 50-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is, az 50-est. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 360-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizni akarják? Rendben, a 360-ast ellenőrizzük. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 372-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette ellene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 392-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 393-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 394 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 395 396 egyformák mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 398 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodás. Nehezen látom, úgyhogy még egyszer ellenőrizzük a 62-est. elfogadtuk, 62-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 403-as, 402-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 403-404 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük. Elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Negyvenes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, Negyvenes.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 6 mellene elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, következik a Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a tizennégyes módosító, hogyha jól látom. Tehát akkor a 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 123-as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 Lezárom. Elfogadtuk. Elfogadtuk 56 4 ellenében három tartózkodással. Nem tudom, hogy a jelentéstevők közül kére valaki szót, nem? Mégis? Dan Dalton, tessék, megadom a szót. nem fogom megismételni, amit elmondtam a szavazat előtt, megvan az álláspontunk, és ahogyan elmondtam, felelősségteljes képviselőként nem fogok a szavazat ellenében eljárni. Lássuk, hogy mi történik a tanácsal való tárgyalások során. Elnök, átadom társelnökömnek a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a képviselőknek, illetve köszönöm mindenkinek, és ezzel lezárom az ülést.